pontunk. Az bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitik főképviselőjének nyilatkozata a venezuelai helyzettel kapcsolatban. Kérem, hogy a bizottság vezesse be a szöveget. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők! A venezuelai hírek továbbra is riasztóak. Aggályosnak tartjuk a folyamatos erőszakos eseményeket, amelyekre az elmúlt hetekben sor került hivatalos források 13 halottról beszélnek, és több száz sebesültről. Keti Esten főképviselő asszony már két közleményt tett közzé, amelyben világosan kifejtette, hogy elutasítunk minden nemű erőszakos cselekményt és intoleranciát valamennyi rész levő részéről. Az már hivatkozott a Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság is eh, erre, és eh, felhívta a figyelmet, hogy nem lehet mindig az állambiztonságra, közrendre hivatkozni, és több szinten is felszólaltak az ellen, hogy fegyveres, felfegyezett csoportok támadnak a tüntetőkre. Igenis feladata az államnak, hogy fenntartsa a közrendet. Nicola Maduro, Maduro közleményt tett közzé, amelyben elmondta, hogy a kormánya nem tűri az erőszakos fellépéseket, de ezeket az állam képviselőitől sem. Reméljük ragaszkodik a szavaikhoz. A folyamatos erőszakos fellépések nem maradhatnak meg, és nem engedhetjük meg, hogy továbbra is megosztott legyen a társadalom. Latin-Amerika és a karibi térség regionális partnerségre törekszik, és az EU-nak fontos szerepe jut, szerep jut ebben közvetítőként. Santiago-ban 2012-ben EU és Venezuela és más államok a térségből kötelezettséget vállaltak arra, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartják aggasztónak tartjuk az egyetemi hallgatók, a politikai vezetők letartóztatását, például Leopold López esetében, aki a szociáldemokrata párt vezetője. Nemzetközi civil szervezetek rámutattak arra, hogy nem látnak bizonyítékot arra, hogy valóban a vádak megállják a helyüket. Az ENSZ emberi jogok főképviselőjéhez csatlakozunk, amikor felszólítjuk a hatóságokat arra, hogy biztosítsák, hogy a felvetett vádak alapos vizsgálatra szoruljanak, és ezeket meg is tegyék, ezeket a vizsgálatokat, és támasszák alá a letartóztatósakat. Az EU mindig is a békés megoldás híve volt, és a szólásszabadságén. A szabad egyesülés és a gyülekezési jog egy alapvető emberi jog. Két héttel ezelőtt kezdődtek Venezuelában a tüntetések, amikor az egyetemisták felszólaltak a biztonság, közbiztonság romlása ellen. Több ezeren csatlakoztak a tüntetőkhöz a magas infláció miatt is, és az áruhiány miatt. Számos támogatója a kormánynak is kiment a Karakaszi utcákra tüntetni, hisz, és nekik is joguk van ehhez, hiszen ők is a gyülekezési jog és a szólásszabadság képviselői. Igenis, szabadon kell az újságíróknak gyakorolni a szakmájukat. Nem engedhetjük, hogy önkényes cenzurát alkalmazzanak. A Twitter internetes cég beszámolt arról, hogy a fényképekhez való hozzáférést blokkolták Venezuelában. Egyébként pedig fontos képeket eltávolítottak a hálózatból. Fontos, hogy a továbbiakban a polgárok szabadon szólaljanak meg a médiában. Venezuelának súlyos gazdasági nehézségei vannak, mint egy 56%-os inflációval szembesül hivatalosan is, miközben növekszik a bűnözés és romlik a közbiztonság. Felszólítjuk Venezuelát, hogy oldják meg ezeket a problémákat. Ehhez szükség van egy általános párbeszédre, és be kell vonni az ellenzéket is. Amikor Nikola Maduro eh, elnök lett elmúlt évben, eh, beiktatási beszédében elmondta, hogy valamennyi venezuelai érdekében kíván kormányozni. És ilyen alapon egy befogadó nemzetet kíván kialakítani mindenki számára, és akkor belátta, hogy majdnem a választók fele az ellenzékre szavazott. Ezeknek a választóknak lehetőséget kell adni, hogy szabadon szóljanak a későbbiekben is. És igenis a venezueliakat be kell vonni abba, hogy eldöntsék, hogyan kormányozzák a, az országukat. E, a parlament nyilvánvalóan ö, támogatja a pluralitás melletti kiállást és a közvélemény tájékoztatását. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig szót adok Szalafranka úrnak. Ayer, ayer hemos debatido en este... Tegnap ugyanebben a parlamentben beszéltünk a drámai ukrajnai eseményekről. De bár ez nagyon fontos számunkra, Venezuela szintén aggasztó fejleményeket mutatott. aggasztó számadataink is vannak, 20 ezer ember életét követelte már ez a konfliktus, és idén 100 százalékkal nőtt egyes termékek ára, és például az élelmiszerek is nagyon drágák. Ezen kívül az emberi jogi helyzet is nagyon súlyos Venezuelában, amely, amelyen már többször felhívtuk a parlamenti képviselők figyelmét és láthattuk, milyen képek érkeztek az utcáról, ahol sokan meghaltak, az ellenzék tagjait bebörtönözték, és a parlamentben mm, is látható, hogy milyen súlyos a helyzet, a kommunikációs médiumokat lezárták. és 24 órával később már a, kolumbiai hírforrásokat sem lehetett elérni. A Nobedias Mario Vargas Llosa hazája egy olyan ország, és ezt nem én mondom, hanem Rica elnöke, hogy amint már beszéltünk is e-, erről itt a parlamentben, nagyon nagy bátorságról tett tanúbizonyságot a venezuelai nép. És elhangzott az is, hogy van bátorság abban is, hogyha valaki szavakat mond ki, van cselekvésben megmutatkozó bátorság, és van gondolati bátorság is. Azt hiszem, hogy azok a politikusok, akik az utcára vonultak, hogy egy eh, jobb eh, Venezueláért eh, küzdjenek, pontosan ilyen bátorságról tettek tanúbizonyságot. Itt is járt körünkben egy Szaharov díjas, aki szintén egy ugyanilyen bátor ember, és úgy gondolom, hogy Venezuelát nem hagyhatjuk magára. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Szalafranka úr, és most pedig Garcia úr kap szót. Eh, Köszönöm, elnök úr. Ahogy az előttem szólók is elmondták, jelen pillanatban Venezuela olyan bizonytalanságba, erőszakba és konfliktusokba süppett, amilyet az elmúlt 15 évben nem láttunk, és ez nagyon nyugtalanító. Korábban voltak már békés tüntetések, de most olyan helyzet állt elő, hogy a kormányerők brutálisan lecsaptak a tüntetőkre, és agasztóan magas volt a halottak és a sebesültek száma, illetve sokakat be is börtönöztek. És ez vezetett odáig, hogy ma már az Európai Parlament sem maradhat közömbös egy olyan tüntetés elnyomásával szemben, amely csak a legjobbat akarta az országnak. A kőolaj az ország sikerének záloga lehetne, hogyha a kormány nem ajándékozná el azt azoknak, akiktől biztonságot remél. Ők is ugyanabba a családba tartoznak, mint mi, és ezért nekünk is beszélnünk kell róluk olyan intézkedések elfogadására lenne szükség, amelyek valóban hatékonyak. És szeretnénk ezért mi is tenni valamit. Harminc ezer kubai is tartózkodik Venezuelában, Valdez vezetésével, és Mindjárt befejezem, elnök úr. És nekünk is mindent meg kell tennünk azért, hogy Venezuela egy jobb és békésebb országá váljon. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megkérni a felszólalkot, hogy tartsák magukat a felszólalási idehez. Most Weber asszony, kettő percre. Venezuelában óriási megmozdulások vannak, mert nincsen szabadság, a kormányzat képtelen a polgárait megvédeni, ezen kívül élelmiszerhiány van. A helyett, hogy az emberekkel törődne a kormány, inkább bosszút áll ellenük. 13-an haltak meg, több mint 70-en megsérültek, és 100 embert vettek őrizetbe elítéljük az erőszakos cselekedeteket, amelyek ilyen sok szenvedést és halált okoztak. Aggódunk, mert a kormányzatnak nincsen átlátható stratégiája, hogy kezelje a jelen helyzetet. Inkább börtönbe küldi az ellenzéket, a civil társadalom vezetőit, újságírókat és diákokat. A venezuelai kormány képtelen belátni, hogy milyen hibákat követett el, és képtelen ezeket a hibákat orvosolni. Mindenki bűnös számára, és ezt az emberek nem hajlandók tovább elviselni. Felszólítjuk a kormányzatot, hogy folytasson békés párbeszédet a tüntetőkkel. Ugyanakkor, ahogy a parlament jelentéstevőjeként nagyon aggódom a venezuelai helyzet miatt. Ezen kívül korlátozzák a szociális, a közösségi hálózathoz való hozzáférést. Több millióan szenvednek a rendőrségi brutalitásoktól, a nemzeti gárda támadásaitól. A kormányzat kötelessége az lenne, hogy hagyja abba ezt a gyakorlatot, vizsgálja ki az eseteket, és szankcionálja a Maduro kormányzatnak szabad médiát kellene engedélyeznie, ahol az ellenzék is szóhoz jut. Ezt az országot valaha demokráciának hívtuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszóló pedig másfél percre Tavares úr. Köszönöm szépen. Egy politikai család tagjának lenni az nem az autoriter populizmus, az agresszivitás vagy az erőszak. És ezt szeretném a néppártnak is elmondani, hiszen gyakran vitázunk itt erőszakról is, erőszak alkalmazásáról, és hogyha Kolumbia kerül szóba a szakszervezetek, szakszervezeti funkcionárisok legyilkolása, akkor elakad a szavunk bizony. És most ugyanezt látjuk Venezuelában, és mit csinál a néppárt? ilyen hangon szólal meg, előkészítünk egy véleményt, egy állásfoglalást. A zöldek nevében azt tudom mondani, hogy a baloldal szerint mindent az amerikai imperializmus finanszíroz. Ugye emlékezzünk csak az angolai kormányra mit mondott az ellenzékről, vagy számos más eset is lehetne idézni ebben az esetben. Egy pár családon belül vannak inkoherenciák, de az emberi jogokban nem lehet, és ott koherensnek kell lenni, és ez otthon kezelik. Itt van Magyarország, Bulgária és más országokat is említhetnék. Azt kérem tehát, hogy a venezueliak biztonságát tartsuk szem előtt, a békés tüntetésekhez való jog fenn kell, hogy maradjon, és mindjárt befejezem, elnök úr, a venezuelai néppel együtt érzünk akkor is, amikor tüntetni akar. Köszönöm szépen, Tanak úr. Sose voltam Hugo Chávez nagy barátja Venezuelában, és sem Nakaras Maduroról ugyanezt tudom elmondani, de tudjuk, hogy itt egy gazdasági válságról is beszélünk Venezuelában, de időközben az emberi jogok kerülnek témá, kerülnek a középpontba, az erőszakos fellépés, az embereknek félniük kell, hogy elmondják a véleményüket az interneten is például. Természetesen a 13 tüntető gyilkosát el kell ítélni. Együtt érzek a családjukkal, természetesen nyomozni kell ezekben az ügyekben, meg kell nézni, hogy ki áll -e mögött, és ezeket bíróság elé kell állítani. De azért már Duróról tudni kell, hogy demokratikusan választották meg, viszont nagyon komoly károkat okozott a demokráciának Venezuelában. Nagyon érzékeny a helyzet, nagyon magas a gyilkosságok száma, és milíciák lépnek fel a kormány érdekében. Lópezt letartóztatták, és számos egyetemi hallgatót is és igenis nyomást gyakorolnak, ez viszont nagyon komoly erőszakos cselekményekre vezethet, akár polgárháborúhoz is. Igen, Maduro egyre inkább ö, úgy viselkedik, mint Castro Kubában, aki az ő mentora, és ö, ki kell engednie az ellenzékieket, az egyetemi hallgatókat, akiket letartóztatott, és a lehető leggyorsabban le kell szerelni a milíciákat. A civil társadalmat védeni kell, és egy pluralista társadalmat kell kialakítani. Hogyha az EU ebben segíteni tud, akkor rendelkezésre kell állnunk, hogy biztosítsuk a demokráciát egy ilyen országban. Köszönöm szépen. Köszönöm a következő hozzá. este fiú. Köszönöm. Deja érzésem van. Mint hogyha ugyanazt a filmet látnám, amit 2012-ben már láttunk. Ugyanilyen összetűzések voltak a jobb és baloldali erők között. Természetesen az Egyesült Államok beleavatkozott. Van egy-két nagyon érdekes felvétel, például a BBC részéről, azt látjuk, hogy céltalanul gyilkolásznak a ellenzék tagjait ugyanazokkal a fegyverekkel ölik, mint korábban. Az infrastruktúra, a padlón hever. Érthető, hogy a venezolai kormány miért viselkedik így, mert nem tudja megoldani a helyzetet. Nem engedhető meg hogy erőszakos cselekmények legyenek, és hogy erőszakos cselekményekre szólítsanak fel. A venezuelai nép új irányba szeretne menni, ezt 15 éve a választások is igazolták. A parlament igazából úgy tűnik, mintha puccsot akarnak. Köszönöm. A Következő felszóló Odi úr. Merci, monsieur le président. Mes premiers mots seront pour vous demander, monsieur le commissaire. Köszönöm, elnök úr. Először is Biztos úr, azt szeretném önnek mondani, hogy adja át köszönetünket a külügyi főképviselőnek. Venezuela népe egy bátor nép és hatalmas kulturális örökséggel rendelkeznek, és nem azt érdemlik, amit jelenleg kapnak egy felfegyverzett csürhe mindenféle büntetés lehetősége nélkül garázdálkodik, és a kormány pedig semmit sem tesz. A bebörtönzések, a kínzások, a gyilkosságok folytatódnak. A venezuelai népnek igaza van, szabadságra van szükségük, de a szabadság semmit ér biztonság nélkül. A szabadság biztonság nélkül nem más, mint anarchia, a biztonság szabadság nélkül pedig diktatúra. 2013. januárjában a latin-amerikai és karib államok közössége úgy döntött, hogy egy közösséget hoz létre. És a politikai Mercosur csatlakozással kapcsolatban fontos kérdések merülnek fel, hiszen ennek a szervezetnek Venezuela is tagja. Brazíliában egy konferencia zajlik a héten. Valóban Venezuela egy fontos ország, de stabilitást szeretnénk ebben a régióban. Köszönjük, Gomes asszony következik egy percben. A tüntetők elleni erőszak Maduro elnök szerint 15 áldozatot követelt mostanáig, és több százan megsebesültek. Mindez elfogadhatatlan. A diákok, a civil társadalom képviselői, újságírók mind arról panaszkodnak, hogy nincsen élelmiszer, büntetlenül lehet erőszakot elkövetni, korrupció uralkodik az országban, nincsen sajtószabadság, gyülekezési szabadság, holott ezeket az alkotmány garantálná. És a tüntetők ellen fegyverekkel lépnek fel. Birodalmi összeesküvésről is beszélnek a kormánynak nyitottnak kellene lennie, és a venezuelai közösség minden szintjével kommunikálnia kellene, különösen azokkal, akik jelenleg elégedetlenek. Közös megközelítéssel kellene ezeket a fegyvereket mind megszüntetni, és sürgősen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy vissza tudjunk térni a békéhez. Nem is tudjuk, hogy az elnök valójában ezt akarja-e. Bilán úr következik, de nincs jelen, ezért Kontis úr. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kollégák, látjuk, hogy milyen fejlemények történtek Venezuelában. Nem azért, mert a média tájékoztatna erről, hiszen ők az eseményeket mindig az ellenzék szempontjából mutatják be. Igenis, fényképeket láthatunk erőszakos fellépésekről, ezeket tette közé a sajtó, csak hát sajnos ezek Karakaszból származnak Venezuelában, azt állapíthatjuk meg, hogy rosszul mutatják be az eseményeket, tiltakozás volt valóban. Azért tiltakoznak az emberek, mert jobban akarnak élni, és megalapíthatjuk, hogy az elmúlt években demokratikusan fejlődött az ország, választások voltak sokkal nyíltabbak, mint számos európai országban, és ezt nem akarja az ellenzék elfogadni az utcán emberek vannak, olyan emberek, akik jól élnek, családok, gyermekekkel, növekszik a jövedelmük, megosztottak az ottani emberek. Az Egyesült Államok imperialista politikát folytat az állammal szemben. Egyetértünk, szolidárisak vagyunk a venezueli néppel. Úgy látom, egy kék kártyát mutat valaki. Elfogadja a kérdést? Igen, parancsoljunk. Karakaszban eluralkodott az erőszak, és a kormány semmit sem tesz, hogy ezt megakadályozza. Kutis úr, válaszoljon, kérem. Szerintem már előbb válaszoltam. Persze van erőszak, én nem tudom a kolléga milyen országot látott de gondolom saját tapasztalatairól beszél, hogy mi a helyzet a médiával. Igenis, van erőszak, vannak összeütközések, vannak halottak, ezt nem lehet elvitatni, de meg kéne vizsgálni, hogy melyik részről jön az erőszak, és hol halnak meg az emberek, és hogy meg kéne állapítani, hogy a kormány hogyan reagáljon az erőszakra. A demokratikus ország Venezuela, és ezt az országot pillanatnyilag támadják és vannak ott komoly vívmányok. Tudjuk, hogy olaj van ebben az országban, tudjuk, hogy kinek érdeke, hogy ezzel az olajjal foglalkozzanak, és az Európai Parlamentnek támogatni kell egy népet, amelyik a saját útját járja. Köszönöm szépen, Mat Mató Drover, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Amikor a venezuelai nép szenved, az másokat is befolyásol. Ártatlanok halnak meg, és ez másokra is negatív hatással van. Én együtt érzek az áldozatok családjával, azokkal különösen, akik Európából származtak. Szabadságot akarunk Venezuelában fenyegetés és elnyomás nélkül. Az alapjogokat garantálni kell, azt a jogot is, hogy valaki úgy lépjen ki az utcára, hogy nem kell attól félnie, hogy megölik vagy bebörtönzik azért, mert tüntetni mer. A kormánynak mindezeket a jogokat garantálnia kellene, hiszen ezeket az alkotmány biztosítja. De sajnos jelenleg nem ez történik. Az Európai Unió nem fordíthatja el a tekintetét, támogatnunk kell a venezuelai népet, és semmiképpen nem hagyhatjuk őket magukra. Thank you very much. Köszönöm szépen hölgyeim és uraim, akkor a Catch the Eye következik. Nagyon sokan jelentkeztek, és mindenkit megkérek, hogy tartsa magát a felszólalási időhöz. Kellam úr az első felszólaló. Let me express my... Köszönöm. Mindenkelőtt szeretném kifejezni szimpátiámat azok irányába, akik elvesztették az életüket. Több száz embert megkínoznak, börtönbe vetnek. Nagyon fontos az, hogy a venezuelai eseményeket ne árnyékolja be Ukrajna. Ezek a tömegtüntetések meggyőző választ adtak a venezuelai korrupcióra, erőszakra, élelmiszerhiányra. Korlátozzák a szólásszabadságot. Úgy gondolom, hogy a Maduro kormányzat teljes mértékben felelős a helyzet eszkalálódásáért. A kormány párti erők összecsapnak azokkal, akik a szólásszabadságot szeretnék. Köszönöm. A következő felszól Eturgais Angulo úr. Köszönöm, elnök úr. Először is engedjék meg nekem, hogy üdvözletemet adjam át azoknak a venezolaiaknak, akik most itt jelen vannak, és üdvözlöm őket az Európai Parlamentben. Nekünk különösen fájdalmas az, ami ebben a remek országban történik, hiszen jelenleg drámai a helyzet Venezuelában, és azt mondanám, hogy nemzetközi vészhelyzetté kezd már fajulni a helyzet. A Chávez nyomdokában járó kormány megfosztja az embereket a szabad önkifejezés jogától, és azokat a médiumokat, amelyek bírálják a kormányt, egyszerűen becsukta. És egy forradalom kellős közepén a kormány a saját polgárai gyilkolja. Ezért Maduro elnök kormánya a felelős. Felelőssé kell tenni ezt a kormányt azokért, amiket elkövetett, és lehetőséget kell adni a venezuelai népnek, hogy megkapja azt a szabadságot és demokráciát, amit kíván. Köszönjük! A következő hozzászól Bilba Barandika asszony. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Venezuelában súlyos a helyzet. Sok a haláleset, amelyet elítélünk, és amelyet sajnálatosnak tartunk. Szolidárisak vagyunk az áldozatokkal. A sajtó és szabadságot elnyomják, és a tüntetők élete veszélyben van. őszinte és állandó kommunikációra volna szükség a kormány és az ellenzék képviselői között, így lehetne csak békés, demokratikus és alkotmányos megoldáshoz eljutni. Felszólítjuk Venezuelát, hogy térjen vissza az emberi jogok kartájához és az interamerikai demokratikus kartához. A helyzet nem korlátozódik Venezuelára, ugyanis egy szociális és gazdasági káosz más országokra is kiterjedhet. Ilyen helyzetben nem lehetünk tétlenek. Köszönöm. Köszönjük. Szót adok Záborszka asszonynak. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Felhívom a figyelmet itt a vitában arra, hogy Hugo Chávez egykori venezuelai elnök azt állította, hogy a jobb világhoz vezető út a szocializmus, és az Európai tanácselnöke és a bizottság elnöke volt az, akik Hugo Chávez halálakor kijelentették, hogy támogatni kívánják a venezuelai fejlődést napjainkban Venezuelában igencsak rossz a szociális és gazdasági helyzet. A gyülekezési, a sajtószabadság, az egyesülési szabadság nem érvényesül. Olyan ez, mint a fal leomlás előtt nálunk. Köszönöm szépen. köszönöm már egy ideje megtapasztalható demokratikus intézmények szétbomlása és az egyre erőteljesebb erőszak. Nincsen politikai párbeszéd, ez pedig további erőszakhoz vezet. A diákok elleni támadás elfogadhatatlan volt. Az igazságszolgáltatás és a politikai elit nem kezeli megfelelően ezt a helyzetet. Maduro elnök a békekonferenciához folyamodott, de nyilvánvalóan olyan forrásokhoz kíván fordulni, amely helyett inkább a saját népének kellene segíteni a venezuelai polgároknak, ugyanis nekik van joguk a békéhez. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Murphy úr. Köszönöm itt a parlamentben micsoda színjáték van. A jobb oldal hirtelen észreveszi az emberi jogokat, amiket elfelejt Bahreinben, Kolumbiában, Irakban. És itt Venezuelára mutogatnak, ahol az Egyesült Államok beavatkozik, és azt akarja, hogy megbuktathatja a venezuelai kormányt. Amióta Hugo Chávez hatalomra került, Washington megijedt, hiszen veszélybe került a neoliberalizmus, veszélybe kerültek a megszorítások. Venezuelában nagyon jó programok vannak, ugyanúgy, mint Bolíviában, támogatják a dolgozó munkás embereket, és az emberek eh, ennek örülnek, és eh, kisugározzák a világba a szocializmus eszméjét a 21. században. No, Pasarán nem fognak áttörni. Legutóbb is sikerült a munkások segítségével az amerikai imperialista beavatkozást visszaütni. Most is vissza fogják ütni. Az embereket mozgósítani lehet, az embereket eh, forradalmi folyamatokra mindig lelkesíteni lehet. És eh, végre szűnjön meg eh, a sötétség hatalma. Legyen köztulajdon, legyen demokratikus szocializmus, és várjuk a végső győzelmet. Köszönöm. Mr. Murphy, will you accept blue card? Tavares úrtól kapott egy kék kártyát. Elfogadja, Tavares úr? Röviden. Yes, Paul, you know that we are on the same side. Nagyon sok dologban ugyanazon az oldalon vagyunk. Azonban a no pasarán szót politikai elnyomás céljából használják fel. Tehát úgy gondolja, hogy a szabadság az megosztható, a politikai elnyomás az csak is jobboldali lehet? A baloldal nem nyomja el a pluralizmust? Válasz? Köszönöm szépen. Nem hinném, hogy ez az ellenforradalmi reakciós pucskísérlet megrengetheti az ország stabilitását. Szerintem az erőszak jobb oldalról érkezik, az USA imperializmus macskos keze van az ügyben. Hogyha megnézzük, hogy milyen fajta emberek tüntetnek, a gazdag, diákok. Nem hinném, hogy a válasz az, hogy elnyomják ezeket, hanem a válasz az, hogy mozgósítani kell a munkás embereket a forradalom érdekében. Next speaker is Mr. Kukan. For... Kukan úr, egy percben. A venezuelai helyzet rámutat arra, hogy egy autoriter rezsim nem húzhatja sokáig. A saját polgárokkal szembeni erőszak, a letartóztatások, a emberi jogok sérelme, a korrupció, ezek olyan jelek, amelyek nem egy prosperáló országra utalnak. Venezuela változó világban él, és az emberek nem látnak más lehetőségeket, mint sem az utcán tüntessenek. Folyamatosan nő az áldozatok száma, nehéz nyugalmat megőrizni az országban. Látni kell, hogy a venezuelai fejlődés Meduro idejében rossz irányba mutat, ezt meg kell fordítani, új utakat kell keresni, új demokratikus választásokat kell tartani, és nem kell kísérletezni. Ramon úr. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Megdöbbent ez a demagógia és ez a sok hazugság, amit eh, ma reggel itt hallok. 2013-ban választások voltak Venezuelában. Önkormányzati, elnökségi, parlamenti, választások, és mindezeket demokratikus úton nyerte meg a jelenlegi kormány. A demokratikus folyamatot tiszteletben kell tartani, és a választások eredménye is ide tartozik. Az elnök, az ellenzék igyekszik destabilizálni a kormányt és elérni azt, amit a szavazófülkékben nem tudott. A jelenlegi venezuelai kormány demokratikus úton került a helyére, szétválasztotta a hatalmi ágakat, és többféle szabadságjogot is megadott a népnek. Hondurasztól Paraguayig lehetne sorolni a példákat, de akár Egyiptomban is egyértelmű, hogy diktatórikus helyzet áll fenn. A párbeszédet igyekeznek elkerülni Venezuelában sem a Mercosur, sem a SZELAK, sem más közösségek nem vádolják olyasmikkel Venezuelát, mint az Európai Parlament. Köszönjük, Bielen úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ugyanezt a kérdést szeretném feltenni, hogy Karakas egy második Kijev lesz. A békés tüntetések vérfürdővé csaptak át a kormányerők pedig erőszakot, fegyvert alkalmaznak a békés tüntetők ellen. Szeretném szolidaritásomat kifejezni a tüntetőkkel, és szeretném felszólítani a venezuelai kormányt, hogy hagyjon fel az erőszakkal a saját polgárai ellen. A kormányzatnak tiszteletben kell tartania az alapvető emberi jogokat, többek között a szólásszabadságot a kormánynak védenie kell polgárait, és nem lemészárolnia. Éppen ezért konstruktív párbeszédet javasolnék az ellenzékkel, és békés megoldást. Köszönöm. Kelly úr az utolsó felszólaló. Köszönöm. Engem nagyon érdekel Venezuela, mert egy testvérem ott él, aki 1979 óta katolikus misszionális ott. És tudom, hogy a venezuelaik nagyon kedvesek, nagyon rendes emberek, és békében szeretnének élni, prosperitásban. Chávez nem adta meg nekik a prosperitást. Nagyon gazdag ország Venezuela, óriási készletei vannak, ásványkincsei vannak. Chávez követője nem rendelkezik Chávez karizmájával, azonban nem túl demokratikus ő sem tiszteletben kell tartania az ellenzéket, a sajtószabadságot, főleg, hogyha a legközelebbi választások sorra kerülnek, akkor mindenképpen megfigyelőket kell oda küldeni, hogy tisztességesek legyenek. Vegyék figyelembe az emberek szabadságát, és vegyék figyelembe a normális élet szabályait, főleg, ha egy ilyen gazdag országról van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sajnos túlléptük az időt, és ennek ellenére megkérném Semete urat, hogy tegyen néhány záró megjegyzést. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Összefoglalásképpen szeretném felidézni, mit is mondtam a bevezetőmben. A tolerant, az intoleranciát és az erőszakot elítéljük, és nem szabad folytatni a nyugtalanságokat, eh, amely Venezuelában, amelyek áldozatokkal járnak, és nem tartóztathatják le az egyetemi hallgatókat és a politikai szereplőket az ellenzék részéről. Biztosítania kell a jelenlegi politikai vezetésnek, hogy a polgárok élhetnek a szólásszabadságot, a lehetőségekkel, a gyülekezési szabadsággal és az egyesülési szabadsággal. Az újságíróknak, a médiának lehetővé kell tenni, hogy szabadon gyakorolhassák a munkájukat a civil embereknek és a politikusoknak szabadon kell beszélniük a médiában. Legitim a, mé, a média aggodalma, és teljes joggal tiltakoznak békésen a kormánynak és az ellenzéknek folyamatosan párbeszédben kell maradnia, és így kell megelőzni az erőszakot. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! hat állásfoglalási indítvány született. Most lezárjuk a vitát, és ma 12 órakor szavazunk ezekről az indítványokról. A következő napirendi pontunk a bizottság nyilatkozata több tagállam kedvezetlen időjárási körülményének következményeiről.